átalakításhoz, a helyi fejlődéshez és egyéb problémákhoz, problémák megoldásához hozzájárulhat a vállalatok szociális felelősségének hangsúlyozása. Köszönöm. Köszönöm, Reding asszony, a vitát ezzel lezártuk. Holnap kerül a sor a szavazásra 12 órakor. Következőként következik Mitchell kolléga jelentése a fejlesztési együttműködés finanszírozási, finanszírozási eszköz tárgyában. Köszönöm, elnök úr! Az Európai Unió fejlesztési együttműködési finanszírozási eszköze egy komoly eszköz. A 2007-2013-ra vonatkozó időszakban az EU 17 milliárd eurós költségvetéssel rendelkezik a millennium fejlesztési célokra, a demokratikus kormányzásra és a szegénység elleni küzdelemre használható fel ez az összeg. Az Európai Parlament szorosan figyelemmel kísérte a fejlesztési eszköz működését, és megpróbálta elérni, hogy a pénzt ezekre a célokra költsék el ténylegesen. Az Európai Bizottság az idei év végéig fogja benyújtani a 2013 utáni eszközökre vonatkozó javaslatait, és éppen ezért ennek kívánt elébe menni a Fejlesztési Bizottság, levonva a következtetéseket, a tanulságokat a jelenlegi fejlesztési eszközből, és ezeket e, megfontolásokat ajánlja az Európai Bizottság figyelmébe. E, íme, olyan finanszírozási eszközre van szükség, amely kifejezetten a szegénység elleni harcra e, van kihegyezve, és csak a fejlődő országok eh, megsegítését célozza meg, olyan intézkedések eh, finanszírozását eh, kell biztosítani, amely az ODA rövidítés alá beilleszthető az OECD definíciói szerint. Az ODA kvóta a jelenlegi kvótánál is szigorúbban van meghatározva nem ellenezzük a közepes jövedelmi országok eh, támogatását, de amennyiben támogatást nyújtunk ezeknek az országoknak, azt egy más eszközön keresztül kell átlátható módon biztosítani. Az alapvető oktatás eh, előmozdítása és biztosítása egy eh, jól körülhatárolható cél kell, hogy legyen legalább 20%-a a földrajzi programoknak az alapvető egészségügyi és alapvető oktatási szolgáltatásokra kell, hogy legyen, legyen fordítva. E, szintén oda kell figyelni a fejlesztési együttműködésben a klímaváltozás elleni e, harcra, emellett egy tisztességes adórendszer kialakítása is nagyon fontos. A közepes jövedelmű országok e, szempontjából a belső jövedelmek felszabadítása hozzájárulhat a függőség, segélyfüggőség csökkentéséhez. Szeretnénk, hogyha a következő pénzügyi évben, illetve időszakban növekedne a 0,7%-ra a, növekedne a fejlesztési célokra fejlesztett összeg. Hatékonyabban, jobban koordináltan kell ezeket a pénzeket elkölteni. A parlament ezért közös stratégiai anyagok létrehozását is támogatja. Az Európai Bizottság itt megtakarításokat is remél, évi 6 milliárd euró értékben a tagállamok és az Európai Bizottság költségvetéseiben. Ez egy nagyon jelentős összeg. Az Európai Parlamentnek ugyanolyan beleszólást kell kapnia ezen a területen, mint az Európai Tanácsnak. A Lisszaboni Szerződés 290 cikke, cikkéből is ez következik. Az állásfoglalás állásfoglalás, amelyről ezen a héten szavazunk, útmutatásul szolgál majd a következő a fejlesztési eszközök következő generációjának eh, létrehozásakor remélhetőleg eh, a fejlesztési bizottság javaslatát, állásfoglalási javaslatát nagy többséggel fogja támogatni ez a ház. Eh, hadd emlékeztessek arra, hogy 14 rendeletet egyesítettünk a cél érdekében, remélhetőleg a következő eszköz is ugyanilyen hatékonyan fog, legalább ilyen hatékonyan fog működni. Köszönöm. Köszönöm, Mitchell kolléga. Következik a kecsdiái. Baszeszku kolléganő kap szót. Elnök úr, a szegénység megszüntetés alapvető célkitűzés az EU számára nemzetközi szinten. Ezen eszköz alkalmazása növeli az EU hatékonyságát az ENSZ keretében, és hozzájárul a milleniumi fejlesztési célok eléréséhez. Miután a Lisszaboni szerződés hatályba lépett, az Európai Unió hatásköröket, külső hatásköröket is kapott ezen célkitűzések elérésére földrajzi és tematikai céloknak világosabbnak kell lenniük, annak érdekében, hogy hatékonyabbak legyünk. A legsérülékenyebb kategória, tehát a fejlődő és az felemelkedő országok szintén a finanszírozandó célok között kell, hogy szerepeljenek. A KKV-k és a magánszektor finanszírozása ösztönzendő ezen országokban, ahol ennek következtében növekedhet az életszínvonal, és azon országok kevésbé lesznek függőek, a külső segítségtől gazdaságuk pedig erősödik. Köszönöm, Baszeszkó asszony, mondja az elnök Tikao kolléganő következik. Köszönöm, elnök úr, biztos asszony. Az Európai Unió tudja segíteni a fejlődő országokat, hogy jobban leküzdhessék a szegénységet és elérhessék a milleniumi fejlesztési célokat. segíteni kell a fejlődő országoknak az éghajlatváltozás elleni közelemben szintén fontos téma. Üdvözlöm az Európai Unió valamennyi fellépését, amelyek finanszírozzák az ökoszisztéma megőrzését, az újraerdősítést, újraerdősítést és a vízkészletek jobb gazdálkodását is lehetővé teszik. 2006-ban létrehozták az energiahatékonysági alapot. Magánfinanszírozást kapnak a fejlődő országok valamennyi projekt esetében, amelyek lehetővé teszik az éghajlatváltozás következményei elleni fellépést. És valamennyi fejleszt, ökológiai fejlesztési mechanizmust is létrehoztuk, amelyek lehetővé teszik a fejlődő országoknak, hogy hiteleket nyújtsanak ezen a területen. Itt az elnök félbeszakította a felszólalót, Zaborszka asszony kap szót. Köszönöm, elnök úr, biztos asszony. Mitchell kolléga, a Fejlesztési Szakbizottság elismert szakértője, jelentése, tehát nagyon jól kidolgozott, és ezért köszönetet mondok. Csak egy apróság marad, a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartása, hiszen a legtöbb esetben nem a pénz az, amit adhatunk az Európai Unió költségvetésével, gyakran ö, nagy segítséget nyújt a fejlődő országoknak. Fontos, hogy továbbra is fenntartsuk ezt a perspektívát ezen országok előtt, de mindenképpen kérnünk kell az emberi jogok tiszteletben tartását tőlük, de fontos, hogy az önrendelkezési jogukat is tiszteletben tartsuk, kultúrájukat, jogaikat, ugyanakkor támogassuk őket segélyekkel. Köszönöm. Köszönöm, Zaborszka asszony. Dancsila asszony következik a kezdélye eljárás végén. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony. Ahogyan a jelentéstevő elmondta, a szegénység megszüntetése ezen fejlesztési eszköz egyik fő célkitűzése. Ezen eszközt az Európai Unió annak érdekében indította be, hogy segítse a fejlődő országokat. Most új kihívásokkal szembesül ez az eszköz, azaz le kell küzdenünk az élelmiszerválságot, amely az asszály és az élelmiszerpiac végrehajtott spekulációk következtében alakult ki. Gyors és rugalmas fellépésre van szükség az EU részéről, hogy ezen piac gyors változásaira reagálni tudjunk. Ugyanakkor meg kell őriznünk a következetességet új nemzetközi céljainkkal, amelyeket ezen eszközben meghatároztunk. Ezen eljárás keretében az Európai Parlamentnek támogatnia kell az Európai Bizottság erőfeszítéseit, annak érdekében, hogy az együttműködési politika folytatódjék, és nagyobb legyen a demokratikus ellenőrzés az Európai Parlament részéről a jövőben. Köszönöm, Dancsula asszony, mondja az elnök. A kecsli eljárást ezzel lezártuk. Most pedig következzék a bizottság alelnök Reding asszony. A bizottság üdvözli a parlament észrevételeit, javaslatait, és nagy örömömre szolgál, hogy azt látom, hogy a legtöbb kérdésben egyetértünk. Elsősorban a bizottság azt értékeli nagyra, hogy a folyamatos párbeszéd a demokratikus felülvizsgálat összefüggésében nagyon jó eredményekre vezetett. Az az egyetlen sajnálatos dolog véleményünk szerint, hogy a parlament nem gondolja, hogy minden javaslatát figyelembe vettük a programozással kapcsolatosan, pedig a bizottság, amikor csak lehetséges, ezt megteszi. A globális közjavakkal kapcsolatos vita kapcsán a bizottság rámutat, hogy általánosságban itt az ODA követelményeknek kell megfelelni, és az EU-nak folytatnia kell az ODA-val kapcsolatos munkát a közjavakkal összefüggésben, de az EU érdekeket figyelembe véve kell tematikus programokat kidolgozni civil szervezetek és helyi hatóságok bevonásával. A tematikus programokból a migrációs és menedékjogi programra bizonyos célok vonatkoznak, illetve nem kell megfeledkeznünk az összekapcsolódási pontokról a különböző programelemek között. Az Európai Fejlesztési Alapot most nem tudjuk bővíteni, de a bizottság szeretne tovább folytatni a tárgyalásokat a tagállamokkal a katonai megállapodás végrehajtása tekintetében. A delegált aktusok felhasználásával Barroso elnök úr ilyen levelére szeretnék utalni, 2011. március 7-i levelére. Egy új architektúráról beszél ő, nem intézményes kontextusban, és ennek nagyon fontos eleme a programozási folyamat rugalmasságának biztosítása, hogy a prioritásokat folyamatosan hozzá tudjuk igazítani a folyamatosan változó körülményekhez. A delegált aktusok esetében is erről lesz szó, vagyis hogy vegyük figyelembe a 2090-es cikkben lefektetett alapelveket a bizottság figyelembe veszi a parlament jelentését, hiszen nagyon hasznos hozzájárulás ez a DCI továbbfejlesztéséhez a következő több éves keret összefüggésében. Köszönöm. Köszönöm, Rédig Anzony, ezt a vitát lezártuk. Holnap 12 órakor szavazunk erről a jelentésről. A napirend következő pontjaként következik Wallis asszony jelentése. A fogyasztók és a vállalkozások javát szolgáló európai